Good afternoon. We will start our meeting and uh, first point is adoption. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Az első napirendi pontunk a rend elfogadása, és ha nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Ezt uh, nézzük az elnöki közleményeket, koordinátorok döntéseit a február 20-i ülést követően, és aztán az írásbeli eljárást le, március 7-i lefolytatását követően a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy szobeli kérdést fognak megalkotni a gender budgeting témájában. Ezt az AD frakció fogja kapni. Emellett egy jogalkotói véleményt alkotnak meg az 53 4-es szabály alapján. Ez az ENVI szakbizottságnak jelentés az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló rendelettel kapcsolatban az elnök kapja ezt meg, és emellett engedélyt kér hat kiküldetésre és öt meghallgatásra a 2018-as év második felére. Next point, welcome to new members in... És emellett szeretném most üdvözölni az új szakbizottsági tagokat, Jérôme Lavrilleux urat szeretném üdvözölni a néppártban, aki egyébként potaként csatlakozott hozzánk. Gratulálok, és állunk is elébe az együttműködésnek. Nézzük a harmadik pontot. Jegyzőkönyv elfogadása 2017. december 4. ülés jegyzőkönyveit elfogadjuk, és senkinek semmilyen megjegyzése nincs. És a következő napirendi pont a szavazás. Én készen állok, kedves kollégák, készen állnak-e? Mindenkinél ott van a kártya. Okay. Point four of the, on the agenda. Napi rendünk negyedik pontja, uniós polgári védelmi mechanizmus. Módosítások formájában elfogadott álláspont tervezet elfogadása. A vélemény előadója Angélika Linár, és el is kezdjük a szavazást. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadva a 13-as mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 19-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as módosító szóbeli módosítása néppárt kérte mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 4-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodó, elutasítva, kilences módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, tízes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Köszönöm szépen, gratulálok. Sorry? Are ah, you want to check 11? Yes. A 11-est akarják? Jó, akkor a 11-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen Angelika Mlinár előadónak, és akkor most nézzük a következő napirendi pontunkat, az oktatás unióbeli korszerűsítése. tervezett elfogadása Mihály Sodrová az előadó, kezdjük is, ötödik kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 32-es módosító két részben, csak a másodikról, csak a másodikról szavazunk, mellette ellene tartózkodó elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hetes kompromisszum, ugye? Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45-ös módosító mellette ellene tartózkodok. elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadva, 54-es módosító mellette ellene tartózkodok. elfogadva. Ellenőrizzük? Az 54-est ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 56-os módosító mellettem, ellene, tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk, de kérem szépen mindenkit, arra, hogy szavazzon, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodok. Ellenőrizzük, kérem szépen. 55-ös módosító ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És most lezártam. elfogadó Kilences es számú kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 62-es módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 64-es mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 57-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 71-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük kérem szépen. 72, megnyitom a szavazást, és le is zárom. Elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodó. Kérem, ellenőrizzük a 73-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 70 ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva 75 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük, a 12-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodó. Ellenőrizzük. A 15-ös módosítót megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, kompromisszum, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 21-es módosító az előadó szóbeli módosításával mellette ellene tartózkodok elfogadva, 24-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. A 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És most nézzük elektronikusan a módosított véleményt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálok Mihály Sodrová előadónak. Köszönöm, rendünkön további szavazás nem szerepel. Kedves kollégák, a következő napireni pont kiküldetés Magyarországra. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt a jelentést e- elfogadottnak tekintjük a magyarországi kiküldetésről. Három órakor pedig Vera Jurova a jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőséget felelős biztos látogat el hozzánk, hogy eszmét cserélhessünk a struktúrált párbeszéd keretében. Várnunk kell néhány percet, mindaddig, amíg Jurova biztos az, hogy meg nem érkezik, tehát egy kis szünet következik. Kedves kollégák, kezdjük a struktúrált párbeszéd keretében az eszmecserét. Vera Jurova biztos asszonya, mint minden évben, idén is ellátogat hozzánk Jurova biztos asszony a struktúrált párbeszéd keretében ez lehetőséget ad a parlamenti képviselők számára, hogy a bizottsággal megbeszélje a nők jogaihoz fűződő legfontosabb kérdéseket, mely a biztos asszony portfóliójába tartozik. Az új cselekvési terv a nemek közötti fizetéskülönbségekre, bérezési különbségekre, a magánélet, valamint a szakmai élet összeegyeztetése, ez a két téma továbbá a nőkeni erőszak kiírtása és az isztambuli egyezményhez való uniós csatlakozás mind ide tartozó témák. Ezekkel foglalkozni kell, ezek a nők helyzetét erősítő menetrend részét képezik. Biztos asszony, Megadom a szót, tessék. I'm chair, honorable members, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim. Egy pár héttel ezelőtt találkoztunk, akkor, amikor a Nemzetközi Nőnapot ünnepeltük, és akkor azt mondtam, hogy az időnket és energiánkat arra kell szánni, hogy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozzunk, és ne csak évente egy alkalommal ezért jöttem el, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Ahogyan az elnökasszony is elmondta, szeretnék kitérni a nemek közötti egyenlőség témájában az elmúlt év eseményeire. Először is 2017-ben a nők elleni erőszak évét ünnepeltük, és ott felhívtuk a figyelmet arra, hogy véget kell vetni a nők elleni erőszaknak. Másodszorban az élet és a magánélet és a munka egyensúlyát kívántuk megvalósítani a szülők és a gondozók számára. Harmadsorban pedig egy kolokviumot rendeztünk az alapjogok témájában, ez is a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozott, illetve a G7-ek csúcsán is részt vettem az Európai Unió képviseletében, ugyanebben a témában. És végül 2017-19-re egy cselekvési tervet fogadtunk el a fizetésbeli szakadék megszüntetésére, és akkor lássuk a részleteket. 2017-ben egy Európai Uniós kampányt szerveztünk a nemi erőszak ellen. Itt nagyon sok esemény került megrendezésre, miniszteri eszmecserék voltak, illetve mintegy 30 projektet állítottunk fel, valamint az isztambuli egyezmény aláírására is sor került. A Me Too kampány nagyon jól mutatta, hogy mennyire releváns ez a probléma. Nagyon fontos nemzetközi szervezetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők elleni erőszaknak véget vessünk világszerte. Fölmértük a helyzetet, hogyan lehet javítani az együttműködést, és hogyan lehet fölgyorsítani az erőszak megszüntetését. Ezen kívül folytatjuk a tárgyalásokat az isztambuli egyezményhez való csatlakozásról, és mindez idő alatt kérjük, hogy a nemzeti kormányok ratifikálják az egyezményt. Bizonyos tagállamokban a csatlakozás kisiklott a rendes útról, ideológiai, illetve politikai okokból, amelyek nem kapcsolódnak magához az egyezményhez. Továbbra is hallatjuk a hangunkat, és szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy továbbra is arra ösztönzöm majd a tagállamokat, hogy ratifikálják az egyezményt, illetve véglegesítsük az EU csatlakozását. Szeretnék önöknek is köszönetet mondani a támogatásukért. A későbbiekben további információval szolgálhatok arra vonatkozóan, hogy milyen gondjaink vannak a tagállamokban, és itt az önök segítségét kérjük majd, hiszen lehet, hogyha összefogunk, és elmagyarázzuk, hogy miről is szól ez az egyezmény, akkor sikert érhetünk el. És nem fogják démonizálni ezt a véleményem szerint nagyon is hasznos és szükséges jogszabályt. Nagyra értékelem a szakbizottság munkáját a munka és a magánélettel kapcsolatos irányelv témájában, amely nagymértékben hozzájárul a szociális jogok érvényesítéséhez, illetve a társadalom modernizációjához. A véleménytervezetet Kozlovszka Rejevic asszony állította föl, és ez nagyon jó alapot ad a további vitához. Nagyon fontos, hogy a mandátumon belül tovább lépjünk, hiszen a szülők és a gondozók számot tartanak erre a jelzésre. A fizetésbeli különbség továbbra is jelentős, illetve azt látjuk, hogy az elmúlt években stagnált ez a különbség, ezért azt szeretnénk, hogy mind a nők, mind a férfiak számára lehetőség nyíljon arra, hogy a professzionális és családi kötelezettségeiket megpróbálják összeegyeztetni, és egyenlően osszák meg a gondozói feladatokat. Ez nagyon fontos, nem csak a gyermekekre vonatkozóan, hanem más rokonokra vonatkozóan is, akik esetleg függő helyzetben vannak, vagy pedig súlyos betegségben szenvednek. Aztán a különböző szabadság fizetés, különösen gondolok itt a szülői szabadság kifizetésére egy nagyon fontos lépés, hiszen ez is segít abban, hogy a nők és a férfiak egyenlően megosszák gondozói kötelezettségeiket. Kétségtelen, hogy a jogalkotási javaslatunk hatékonyabb lehet akkor, hogyha hozzáférhető és megfizethető gyermekgondozási facilitások állnak rendelkezésre erre ösztönözzük a tagállamokat, hogy aknázzák ki a strukturális alapokban rejlő lehetőséget ebben a tekintetben. A barcelonai célkitűzésekkel kapcsolatban májusban hozzuk majd nyilvánosságra az értékelésünket. Azt látjuk, hogy előrelépés történt, bár lassú ütemben. Ezen kívül beszéltünk a nők helyzetéről, az Európai Unió döntéshozók, a nemzetközi szervezetek, a civil társadalom, az akadémia, a jogászok, az aktivisták, az üzlet, illetve a szakszervezetek, a média mind részt vettek a 2017-es kolokviumban, amely az alapvető jogokkal foglalkozik. Közösen föltártuk, hogy milyen kapcsolat van az alapvető jogok teljesítése, illetve a pluralizmus, a szolidaritás, a tolerancia, az igazság és az egyenlőség között. Mindannyian megállapodtunk abban, hogy össze kell fognunk, és meg kell védeni, előre kell rendíteni a nők jogait az Európai Unióban. Megállapodtunk abban, hogy ezt globális szinten is megteszünk a G7-ek miniszteri szintjén. Ez történt ősszel, és itt képviseltem az Európai Uniót, valamint a szakpolitikánkat. Ezek közül az egyik a fizetési és nyugdíj különbségek csökkentése nők és férfiak között. Ez benne volt a decemberi tanács végkövetkeztetéseiben. Ezelőtt a bizottság egy cselekvési tervet fogadott el, amely a fizetésbeli különbségekkel foglalkozott. 20 fellépést kívánunk foganatosítani a következő kettő esztendőben, illetve az esélyegyenlőségi testületek ajánlásain is dolgozunk. A márciusi EBSCO tanács a bolgár elnökség keretében egy szakpolitikai vitát tartott ebben a témában. A legtöbb tagállam hangsúlyozta, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, ezzel egyetértünk. Azonban a szavak nem elegendőek, tettekre van szükség. Itt van például a nők az igazgató tanácsban irányelv, vagy a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó irányelv, és itt költségvetési döntéseket kell hozni. Egyértelművé tettem, hogy fellépésre számítunk a tagállamok részéről. És ahogyan elmondtam, nem is olyan régen ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. Akkor a bizottság egy jelentést készített a Nők az informatikában címmel. Ez is egy olyan terület, amelyet szisztematikusan kell megközelíteni. Támogatom Maria Gabriel kollégám munkáját, aki egy átfogó tervet kíván létrehozni arra, fog, arra vonatkozóan, hogy a digitalizációt hogyan aknázhatják ki a nők. Ezen kívül Cecilia Malmströmmel is együttműködünk a nők a kereskedelemben témában, illetve Violetta Bulccal is együttműködünk a közlekedési témában. A bizottságban nem csak a női kollégákkal, hanem a férfi kollégákkal is kiváló az együttműködés, de itt három konkrét területet kívántam megemlíteni, ahol az együttműködés kézzel fogható. A 2018-as jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel foglalkozott, ez a múlt héten került napvilágra, és ebből nyilvánvaló, hogy marginális előrelépés történt csak az elmúlt esztendőkben minden erőfeszítéseink ellenére. Ezt erősítette meg a 2017-es nemek közötti egyenlőségi index, amelyet az EIG-vel adtunk ki. Azt hiszem, hogy erre tavaly ősszel került sor, és nyit nyíltan elmondtam, hogy csalódott vagyok, hiszen nem látunk előrelépést, vagy csak nagyon kevés előrelépést tapasztalunk, annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettünk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy fellendítsük a nők jogait, tehát vagy többet kell tennünk, vagy pedig valamit nem jól csinálunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez komoly vitákat kell, hogy maga után vonjon. Ezek az eredmények további kötelezettségvállalást várnak tőlünk. Szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért, a kötelezettségvállalásukért, a jó együttműködésért, és mindig úgy éreztem, hogy ez a szakbizottság nagymértékben támogat. Itt a brüsszeli, illetve strasburgi munka során is, de a tagállamokban is, úgyhogy köszönöm szépen a jó együttműködést még egyszer. és most pedig várom a kérdéseiket. Thank you very much, uh, uh Köszönöm szépen, biztos asszony, a bevezető felszólalását. Igen, többet kell tennünk, ha eredményt szeretnénk elérni a nemek esélyegyenlőségi szakpolitikájában. Most megadom a szót a képviselőknek, először a koordinátorok kapnak szót. Garcia Perez úr az első tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen biztos asszonynak, hogy eljött ma hozzánk. Az utolsó gondolatával egyetértek, még sok teendőnk van. Tulajdonképpen szeretnék optimista lenni, de be kell látnunk azt, hogy ebben az esetben ez a helyzet nem annyira ami kezünkben van. Csak nem egy egész jogalkotói mandátumot arra használtunk, hogy hallassuk a hangunkat, de elég soványra sikerettek az ezzel kapcsolatos eredmények. Persze ez nem jelenti azt, hogy alább kell adnunk. Feministaként és európai nőként tudom, hogy ez egy folyamatos küzdelem, harc, folytatnunk kell de ne, adj, ha, ne adjunk alába a harci szellemből annak érdekében, hogy európai szinten eredményeket érhessünk el. Véleményem szerint nem kell állásfoglalást kidolgoznunk a témában, hiszen biztos asszony megemlítette a fontos témákat, de azért meg kell még vizsgálnunk ezt a kérdést. Kérdés az, hogy mandátumunk végén az európai állampolgárok meg fogják-e kérdezni tőlünk azt, hogy mit tettünk a nemek esélyegyenlősége témájában. Ha tőlem megkérdezik, nehézségeim lesznek a kérdés megválaszolásával. Meg tudjuk említeni, hogy milyen témákkal kapcsolatban végeztünk munkát, de konkrét, kézzelfogható, az állampolgárok számára is látható eredményeket felmutatni, az ezzel kapcsolatos eredmény nulla lenne, mondjuk így. Akkor, amikor elkezdtünk dolgozni a mandátumunk elején, az anyasági időről szóló anyagon dolgoztunk. Elhangzott az is, hogy a javaslatokat kiértékeljük. A tanács blokkolta a javaslatokat, tehát egy új javaslatot kellett előterjeszteni. Megtettük, de komoly kételjeim vannak. Vajon tényleg sikerülhet-e majd megegyeznie az intézményeknek, még a mandátunk lejárt előtt? Sikerülhet-e megegyeznünk az anyasági szabadság és az az védelem kérdésében? Megkérdezném biztos asszonytól, hogy ő mit gondol, hiszen ön beszélt a tanács képviselőivel is lesz-e közös álláspontja a tanácsnak. A parlament elvégezheti a ráháruló feladatot, csak attól tartunk, hogy ugyanaz fog történni, mint korábban is. Megbeszéljük a helyzetet, lesz egy álláspontunk, csak az egésszel nem jutunk semmire, mert a tanácsban nem sikerül megegyezni. Szeretném tudni azt, hogy biztos asszonynak vannak-e konkrét információi ezzel kapcsolatban, amelyek bennünket is tovább visznek majd. Indíthatnánk egy tárgyalást, trialógusokat, hogy a parlament is elmondja a véleményét. Természetesen lehetnek nézetkülönbségek az anyasági időtartamra vonatkozóan, az anyasági szabadság időtartamával vonatkozóan, a fizetéssel kapcsolatban, de többségi álláspontot kidolgozni nehezebb, ha van egy blokkoló kisebbség. A plenárisan többségre van szükségünk. Ha van blokkoló kisebbség, akkor elég nehéz lesz az egészet megmagyarázni az európai állampolgároknak. Ez a helyzet az isztambuli egyezménnyel is. Biztos asszony tudja, hogy a legutóbbi plenárison ezt megbeszéltük. Kérdés, hogy a parlament mit tehetne még, amit már nem tett meg? A tárgyalások már elindultak, minden az asztalon van. Mit kérjünk a tagállamoktól, hogy ratifikálják? De hát ezt is megtettük már. Attól tartok, hogy ez a mandátum úgy fog lezárulni, hogy nem ratifikálnak a tagállamok. Mit tettek az uniós intézmények? Az állampolgárok fogják tőlünk ezt kérdezni. Mit mondhatunk mi? Azt, hogy hát mi a szakbizottságunk megtette a tőle telheted. Ha a tanács egész egyszerűen képtelen közös álláspontot kidolgozni, holott ez egy olyan fontos, téma, amely mindannyiunk számára fontos, akkor borulátóbbá fogok válni. Holott alapból derülátó szoktam lenni, de a jövőt nem látom rózsásnak. A szakbizottság folytatja a munkát, követelményeket támaszt a bizottsággal szemben, a bizottsága együttműködik, így fogunk eljárni. Ez a mi feladatunk parlamenti képviselőként. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen. Daniela Jutának fogok most szót adni. Köszönöm. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy jelen van itt körünkben. Két nagyon különböző kérdésre szeretnék utalni. Egyrésztről a közelmúltban történt eseményekről szólnék. Az egyik négy nappal ezelőtt történt más és más epilógusa van ennek. Az olasz-francia határon négy nappal ezelőtt visszautasítottak egy várandós nőt, és a következő órákban elhalálozott császármetszést kellett rajta végrehajtani sürgősséggel. Ugyanakkor van még egy másik eset, egy francia hegyi vezető, aki egy verandós migráns nőnek segített, aki megpróbált átkelni a határon, egy közeli kórházba vitte el őt, és emiatt a hegyi vezetőt azzal vádolták, hogy legálisan úgymond behozta az országba ezt a szemét, és akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetik a hegyi vezetőt. Itt látjuk, hogy hiányzik egy alapvető jog védelme mindkét esetben, mégpedig az, hogy valakinek segítséget nyújthassanak egy várandós nőnek, és tragikus kimenetele lehet az ilyen eseteknek. Ugye itt nincs befogadási politika, nincs közös befogadási politika az Európai Unióban. Most nem szeretnék egy más gyökerű vitát indítani ehelyütt, de a következményeit mindennek a legsérülékenyebbek, leggyengébbek a migráns nők fizetik meg. Gyakran láttuk ezt Kérdésem, hogy mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatosan, akár ezen egymásnak nagyon ellentmondó tényekkel kapcsolatosan, illetve az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság mit óhajt tenni, hogy megakadályozza, hogy a jövőben is előforduljanak ilyen események, illetve hogy a nőket konkrét módon védjék, és ne kelljen, hogy elszenvedjék a politikai, stratégiai hibák következményeit. Aztán még egy másik dolog, amiről szólni szeretnék. A nők elleni erőszakkal szemben folytatott küzdelem témája. 99 óta ugye szó esik a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem európai évéről, de az elmúlt két évben semmi hasonló kezdeményezés nem volt ebben a témakörben. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma, mikor jön létre már az ennek az évnek szentelt európai ennek a témának szentelt európai év, ami ösztönözhetné a tagállami fellépéseket, tudatosabbá tehetné az embereket, hiszen a mindennapokban megtapasztalhatjuk, ugye a napi hírekben is olvashatjuk, hogy folyamatosan feljön ez a téma, és őszintén már belefáradtunk abba, hogy a polgároknak, főleg nő társainknak azt kell válaszolnunk, hogy léteznek törvények, jogszabályok. Beszélek itt például Olaszországról, ahol elég jók a jogszabályok e tekintetben, de mégsem vagyunk még képesek elhárítani bizonyos eseményeket. Valami tehát hiányzik. Nincs mit tenni, ezt ki kell jelentenünk. Bármiféle kezdeményezést lehetne indítani, ezt el kellene indítani. Nem tudom, hogy terveze valamit a bizottság, és mi akadályozza a bizottságot, hogy beindítsuk már végre a nők elleni erőszaknak szentelt európai évet. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a szavait, a bevezetőjét, és szeretném önt biztos biztosítani, hogyha cseh köztársaságban polgárokkal találkozom, akkor ők nem azt várják, hogy a nemek közötti egyenlőséget az Európai Unió kényszerével végre lehet hajtani, hiszen ez a tagállamok feladata, hatásköre, a társadalomé és a tagállami szintű politikusoké. Ez tehát a tagállamok felelősségi körén belül esik. Az Európai Unió megteszi, amit tehet, ugye megtiltja a megkülönböztetést, megpróbálja az irányelveket végrehajtani, és ezt meg is kell tennie. Ha az isztambuli egyezményt ratifikálják bizonyos országokban, akkor ez mindig az adott ország döntése kell, hogy legyen. Az Európai Unió csak utalhat erre, arra, hogy hogyan tartják be a nők jogát, az egyenlő bánásmód elvét illetően, és monitorozhatja a helyzetet. A monitorozást a lehető legjobban kell végrehajtani, hiszen ehhez vissza lehet nyúlni, hogyha össze akarjuk vetni hogy az egyes országokban hogyan tartják tiszteletben a nők jogait valamennyi területen, amiket ön az imént megemlített. Így az Európai Unió megmutatja a tagállamoknak, hogy hogyan kell segíteniük a nőknek. Így például oly módon, hogy utalunk arra, hogy a szakmai és magánéletet össze kell tudni egyeztetni, gyermekgondozási létesítményeket kell létesíteni, és utasításokat kell adni e tekintetben. Ami az európai hatásköröket illeti, úgy gondolom, hogy ezek a helyes irányba mutatnak, és na, ha nem sikerült, nem sikerül mindent azonnal végrehajtani, akkor a tagállamokhoz kell fordulni, hogy ebbe az irányba hozzanak intézkedéseket. Ami pedig a férfiak és nők egyenlő esélyeit illeti 2019-ig. Nos, e tekintetben az Európai Bizottságnak magának kellene jó példával elől járnia, illetve cselekednie. Azaz, a vezető testületekben a középső és felső szinten meg kell valósítani az esélyegyenlőséget a tisztek férfiakkal és nőkkel egyelő arányban való betöltése vonatkozásában. El ugye mondani, hogy mennyiben javult a nők pozíciója az Európai Bizottság vezető testületében. Ez jó példa a tagállamok szemére Köszönöm. tardes, muchas gracias, comisaria, muchas gracias, presidente. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Először is azt szeretném, hogyha biztos asszony szólna azokról az intézkedésekről, amelyeket a magánélet és a szakmai élet összeegyeztetése céljából hoznak. Ugyanis tudjuk, hogy egyes tagállamok blokkolták ezt a témát. Tudunk-e segíteni önnek valamilyen módon itt a szakbizottságunk részéről, hogy ez a jogalkotási csomag végre ö, útjára indulhasson. Ami pedig az isztambuli egyezményt illeti, mit lehet tenni, hogy ennek ratifikációját a tagállamok részéről előmozdítsuk? Tekintettel arra, hogy a jelenlegi elnökséget betöltő ország is ezen országok között van. Aztán ami az alkalmazást illeti, a Spanyolország az egyike azon országoknak, amely valóban mobilizálódott március 8-án, különösen a férfiak által elkövetett erőszak kapcsán. Mikor születik meg ez az erőszakkal kapcsolatos irányelv? Nagyon fontos, hogy ez létrejöjjön, jó lenne, hogyha a jogalkotási ciklust ezzel a javaslattal lehetne lezárni. Ezt valamennyi nő kéri tőlünk Európában, nem csupán a feministák, ezt láthattuk március 8-án. Egy erőteljes, nyomatékos kérés volt ez a nők részéről. Aztán talán próbáljuk elérni, hogy a Nőjogi Szakbizottság témái ne mindig a napirend utolsó pontjai között foglaljanak helyet a plenárison. Ward asszony, az elnök. Very much. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt van köreinkben, tisztelt biztos asszony. Nagyon fontosnak tartom, hogy folytatódjon a párbeszéd. A nemek közötti egyenlőség benne van a szerződésben. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam aláírta ezt. Most a 21. században óriási tüntetéseket látunk, például a lengyelországi tüntetésre gondolok, amely az elnyomó törvények ellen emeli föl a hangját. Szerintem a világon a nők valamilyen üzenetet próbálnak megfogalmazni. Valóban megfelelő nemek közötti egyenlőséget akarnak, nem csak itt-ott érvényesülő gondolatokat. Fontosnak tartom tehát, hogy holisztikusan gondolkodjunk, és egyértelmű számomra, hogy az Isztambul egyezmény a leghatékonyabb, kötelező érvényű jogi eszköz, amely a nők és a lányok elleni erőszakkal fölveszi a harcot. És hogy ez, ezzel miért mennek szembe bizonyos tagállamok, azt nem értem. Ezt megérteném az 1500-as években, az 1800-as években, vagy akár az 1950-es évek előtti időszakban, amikor én születtem, de a 21. században ez érthetetlen. Érthetetlen azért, mert a világ megváltozott. A fiatalok tudják, a fiatalok értik. Tudják, hogy milyen, mennyire fontos a megfelelő nemek közötti egyenlőség. Kérdést akartam föltenni egy kicsit más témában ez pedig a roma nőkre vonatkozik, illetve a társadalmi befogadásra. Nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy mi történik a migráns nőkkel. Én Barcelonában voltam pénteken egy konferencián, amely a roma nőkkel foglalkozott. A roma a kisebbség, az a kisebbség, amelyet leginkább, leginkább diszkriminálnak a világon. A nacionalizmus, a populizmus pop, populizmus, a szélsőségesség, a rasszizmus előretörése nyomán még rosszabb helyzetbe kerültek a roma nők. Az én választókerületemben a félelmet tapasztalom. A kongresszuson azt tapasztaltam, hogy a nők hihetetlen kultúrával rendelkeznek, és egy nagyon erős, tetrekész hozzáállással, mégis nem férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, illetve a közéletben való részvételhez. Üzenetet akartam tehát tolmácsolni a kongresszustól a parlamentnek, illetve önnek. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a marginalizált, diszkriminált ö, közösségek, a roma nők, a migráns nők megfelelően visszajuthassanak a saját jogaikhoz, és azokat érvényesíthessék. Köszönöm. Now I would like to give the floor to Ms. Zaborska, please. Zaborska asszony kapszott. Köszönöm szépen. Opetovnyi. Ah, tisztelt elnök asszony, üdvözöljük Önt újfent. Úgy gondolom, hogy bármiféle ö, poptal uh, hangoztathatná ezt az örök zöldet, hogy ugye állandóan beszélünk a nők és férfiak közötti bér szakadékról. Három évvel jelentéstevője voltam annak a, az irányemnek, amely a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozott a foglalkoztatásban, és ezen anyag következtetéseiben a bizottság az én jelentésem alapján elfogadott bizonyos intézkedéseket, amelyeket végre kellene hajtani gyakorlati szempontból, és itt ugye a koncepciók világos meghatározásáról is szó volt. Aztán a munkahelyekkel kapcsolatos megfogalmazások semleges jellegéről. Itt ugye szó esett a jövedelmekről, bérekről, és bizonyos szankciók is felmerültek, mert szankciók nélkül nem tudjuk céljainkat elérni. A jelentésben azt is javasoltuk például, hogy a közbeszerzésekből zárjuk ki azokat a vállalatokat, amelyek megkülönböztetést alkalmaznak a nőkkel szemben, már pedig, mégpedig bérezési szempontból. Kérdésem tehát önhöz, hogy történt-e előrelépés ezen intézkedések végrehajtását illetően? Készül-e dokumentum az Európai Bizottságnál, mely szerint előrelépés történt? mert 60 éve ismételjük már mindezt. Én 2014 óta dolgozom itt a Nőjogi Szakbizottságban, számos állásfoglalást, jelentést elfogadtunk. Ugye beszéltünk a nemek bérezésének egyenlőségéről, ezt rengetegszer megtettük, már sokszor ismételgettük, ugyanakkor nem tűnik számomra úgy, hogy mostanáig valóban történt volna előrelépés. Köszönöm. Now I would like to give the floor to Joanna asszonynak adnék most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött ma ide hozzánk, Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy itt szemtől szemben megbeszélhetjük azokat a problémákat, amelyekkel szembesülünk. Igaza van, bár az Európai Unió előrelépéseket tett, jelentős előrelépéseket, azért a valóság nem úgy néz ki, hogy szeretnénk. Korlátozottak az elért eredmények. Lehet, hogy mi csinálunk valamit rosszul, vagy pedig még több nővel kellene a helyszínen tárgyalnunk, megnézve azt, hogy melyek a problémák, a reális problémák, velük együttműködve konstruktív megoldásokat találnánk, amelyeket alkalmazhatnánk, és ez így aztán az erőfeszítéseink tekintetében sikerülhet hasznos módon előre lépni. Szeretném felhívni a figyelmet továbbá a mentalitásra is. Jó lenne nyilvános kampányokat lebonyolítani, hogy módosítsuk a felfogást mert lehet, hogy itt választási lehetőségekről van szó, és a nők döntéséről. Én itt is, és Romániában is voltam különböző rendezvényeken, konferenciákon, esélyegyenlőségi konferenciákról van szó, és felvettem a kapcsolatot az egyetemekkel is, mert szerettem volna megnézni azt is, hogy műszaki tanulmányokat miért választanak kevesebben a nők közül. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a gyereküket egyedül nevelő nőkkel, olyan esetekben, amikor egy-két-három gyereket nevelnek egyedül. Hiszen azt mondjuk, hogy a magánéletet a mm, szakmai élettel ki kell egyensúlyozni. lehet, hogy kétszeres, háromszoros erőfeszítésekre van szükség az ilyen nők esetében, azért, hogy a gyerekei karrierjét is biztosítsa, a saját karrierjét is, és emellett megfelelő módon tudjon foglalkozni a gyerekekkel. Itt egyedülálló szülőkről van szó, tehát nincs másik szülő otthon, akivel a gyerek otthon maradhat rájuk nézve is hasznos megoldásokat kell találnunk. Említettem a nyilvános kampányokat. Fontos az, hogy tájékoztassunk, növeljük a tudatosságot a szakmai élet és a magánélet kiegyensúlyozásáról, ahhoz, hogy a felfogást megváltoztassuk. Nem utolsó sorban pedig Beszéljük meg őszintén a vidéki területeken élő nők helyzetét. Beszélhetünk esélyegyenlőségről és jogok egyenlőségéről, olyan nők esetében, akik olyan vidéki területeken laknak, ahol nincs gáz, nincs villany, nincs megfelelő infrastruktúra, melynek segítségével biztosítható lenne a közlekedése, vagy a gyerekek közlekedése az oktatási intézményekben tehát valós esélyegyensúly, valós egyenlőség itt nem valósul meg a városon és a vidéken élők között. Kérem, biztos asszony, vegye ezt figyelembe. Nem csak a FAM bizottságban kellene erről beszélni, hanem az összes szakbizottságban, a fejlesztési szakbizottságban, az Agriban, és esetleg a Libében is közös konstruktív megoldásokra van szükség a nők jogai tekintetében, mert nem csak rajtunk múlik ez. Végül pedig a gyerekek esetében a különböző járulékok országra országra eltérnek. Lehet, hogy itt vangád a javaslatom, de ha már a nők jogainál tartunk, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a gyerekekkel is. A javaslatom e tekintetben a következő a mm, különböző családi pótlékok legyenek egyenlő mértékűek minden uniós tagállamban. Mert a gyerek gyerek a fejlett nyugat-európai országban és a kevésbé fejlett európai országban is. Ha az ilyen családi potlékok egyenlőek lesznek, könnyebb lesz a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Agnieszka Kozlowska-nak adok szót. E, dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca, e, pani Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Először is Elnézését kérem, hogy kezdetben nem voltam itt, de a foglalkoztatásügyi szakbizottságban szavaztak az egyik anyagomról. Szeretnék csatlakozni az egyik előttem szólóhoz azt illetően, hogy itt nagyon hosszú dolg, listája van azon dolgoknak, amiket régóta emlégettünk, mert ö, nagyon sokat beszélünk erről évek óta, sokat teszünk, de még sok tennivaló marad. Az EU-ban sokszor beszélünk ezekről a szakpolitikákról, jogalkotás is születik, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon mindezt végrehajtják-e, amely megszületik a papíron, vajon a gyakorlatban is megvalósul-e mindez. És ebben az összefüggésben szeretnék köszönetet mondani ezért a csomagért, mert ami a magánélet és a munka összeegyeztethetőségét illeti. Ugye ez egy szép dolog, de a végrehajtást illetően az a kérdés, hogy az olyan megvalósul-e. Itt egyrésztről az a helyzet, hogy a nők a munkaerőpiacon ezzel a témával kapcsolatosan mondanunk kell valamit a nemek esélyegyenlőségéről, és nem csupán a munkaerőpiacra kell korlátoznunk ezt a témát, az esélyegyenlőség számunkra egyfajta prizma, amin keresztül minden témát tekintünk. Ez a jogalkotási aktus több okból fontos, így módon gondoskodni lehet arról, hogy valóban azt szeret egyeztetni a magánéletet és a szakmai életet, és a nők kettős terhelését ezáltal meg lehet szüntetni. A nők részmunkaidőben dolgozhatnak. Egyesek az, egyeseknek az az érzésük, hogy a nők csak otthoni munkát végeznek, és aztán ugyanúgy kell teljesítenünk a munkahelyükön. Ez a kettős terhelés ez nem igazságos. Valódi összeegyeztethetőségre van szükség az otthoni munka, illetve a munkahelyen kifejtett tevékenységek között. Fontos az, hogy lehetővé tegyük a gyermekgondozás hagyományos modelljeinek figyelembevételét is, hiszen a gyermekgondozás nagy része akár otthon zajlik, és ezt is figyelembe kell vennie a bizottságnak. Köszönöm, hogy ez megtörténik. Itt ezen javaslat és más javaslatok kapcsán a jogalkotási szövegek kiigazítására, illetve a végrehajtásra is összpontosítanunk kell, hiszen ez döntő abból a szempontból, hogy gyakorlatban érvényesülnek ezek a szövegek. Köszönöm szépen Agnieszka Kozlockának, most pedig biztos asszonyt kérném fel arra, hogy válaszoljon erre a sok-sok kérdésre. 15 percben maximum. Természetesen válaszolni fogok, de ezeket a kérdéseket nem pusztán kérdéseknek tekintem, hiszen ihletet meríthetek belőlük. Ezek gazdagítanak engem, és ezek mentén folytathatom a munkámat. Garcia Perez asszonynak válaszolnék először. Igen, ugyanaz az én frusztrációm is, nem sok a kézzelfogható eredmény, Zalna asszony is, és Kozlovszka asszony is elmondta de bizonyos mértékig magát a folyamatot is értékelnünk kell, nem csak a célt kell néznünk. Európában néhány tagállam lemaradt. Néhány tagállamban a régi hagyományos modelleket kezdték el ünnepelni. Azt látom az egyik uniós tagállamban azt mondták, hogy a nők helyzete tűzhely mellett van. Nem vártam, hogy valaki ezt mondja nekem, és ez egy képviselő volt. Úgy, hogy a kampányában ő nem nyilatkozott ilyen dolgokról, de nyilatkozott ilyen dolgokról, és ezek alapján választották meg. Sodrova elmondta, hogy az uniónak hangosabban kellene az értékekhez ragaszkodnia. A nemek esélyegyenlőségi szakpolitikáját folytatnunk kell, mert különböző tagállamokban lehetnek még meglepő eredmények. Nem szeretnék a lengyelországi fekete tüntetésre említe, említést tenni. Én a, megjelentem a munkahelyemen feketébe öltözve, de azt mondták, hogy ez nem lehet, mert nekem semlegesnek kell lennem, de hát itt a reproduktív jogokról volt szó. Én nőként hogy ne nyilváníthatnék véleményt erről? A lényeg az, hogy az Unió erőteljesen nyilvánítson véleményt. És már vannak eredmények, ezeket értékelnünk kell. Folytassuk így. Emellett frusztrált vagyok, mert sokan nagy eredményeket várnak. várnak. A múlt héten a miniszterekkel beszéltem a nemek javadalmazási különbségeiről. Mindenki azt mondta, hogy igen, probléma van, viszont a megoldások nem láthatóak. Kézzelfogható eredmények? Hát igen. Vannak bizonyos jogszabályaink. Ki is szólalt fel utoljára? Az utolsó felszólóval egyetértek abban, hogy a végrehajtás létfontosságú, és a betartatás is. Pénzt fektetünk a kampányokba, támogatjuk a civil társadalmi szervezeteket, sok fronton vagyunk jelen, és ez kézzelfogható eredményként nem látható, de létezik. Mit szeretnék hangsúlyozni? Ez olyan, mint egy jó szendvics. Mi politikusok vagyunk felül, mi ott dolgozunk, de hát a társadalomnak is akarnia kell a változást. Ha a vidéken élő nőket nézzük, vagy a kisebbségeket, akkor nagyon gyakran azt hallom a nőktől, hogy azt mondják, hogy hagyományos módon akarnak élni, nem akarnak változást. De közben panaszkodnak, hogy milyen ezen élnek, mennyi feladata kell megküzdeniük. Elnézést kell kérnem a férfiaktól, de hogy panaszkodnak a férfiakra. A statisztikai adatok viszont azt mutatják, hogy nagyon kemény életet élnek ezek a nők, közben pedig nem akarják ezeket a változásokat. Ezt sem szabad elfelejteni. A társadalomnak van egy olyan szöglete, amelyben a nők nem akarnak változtatásokat. Nem akarnak változtatásokat, ezért a változtatások sokkal nehezebben ejthetőek meg az ő körükben, és hosszabb ideig is fognak tartani. Végezetül. Igen, az anyasági szabadságról szóló irányelvet visszavontuk, és most ott van a csomagunk, nem jogalkotói csomag, ebben fogjuk figyelme venni ezt is. Garcia Perez asszony kérdezett arról, hogy mi a helyzet a tanácsban. Hát a tanácsban a helyzet a következő. Általános megközelítést szeretnénk elérni június 21-én, idén. Ő egy kicsit elsápadt a mellettem ülő kolléganő azért, mert ez az ő feladata de ez, ez lehetséges, megvalósítható, ha észszerű kompromisszumokkal állunk elő mi a bizottság részéről is. Én ott leszek a bizottság részéről, és nyitottnak kell lennem a kompromisszumokra. De úgy, hogy ez az irányelvet ne hozza meg lényegétől. A négy hónappal sok tagállamnak gondja van. Néhányan két hónapot szeretnének, ez nekem nem tetszik ha megengedik, hogy a bizottság álláspontját jelezzem. Néhány tagállamnak a betegszabadság fogalmával, a betegszabadság idejében fizetett járulékkal van gondja, mert vannak olyan tagállamok, ahol ilyen nincs, másképp működik. Az a probléma, hogy itt már belemegyünk az egyes tagállami szociális biztonsági rendszerekbe, és ez a tagállamról tagállamra eltér. De valamilyen kompromisszumot kell találnunk, de úgy, hogy maradjon az anyag lényege. A dolgozó szülőket pénzügyileg támogatni szeretnénk, de a tagállamnak tagállamoknak mégiscsak kell tudniuk eljárni valahogy. Néhány tagállamnak nem tetszik a 12 év sem, a gyerek életkor esetében 12 év, a KKV-kat említik sokan, mondvá, hogy ha az állam arra ránk bízza, hogy utánok fizessünk, akkor ez bennünket csődbe visz. Sok okot hoznak még fel mellett, de most nincs időm arra, hogy ezeket mind-mind elmondjam. Látok módot arra, hogy észszerű kompromisszumot kössünk, és a júniusi dátum az általános megközelítésre észszerű. Szeretném a mandátumon végére ezt az anyagot elfogadtatni, mert hiszem azt, hogy az ilyesfajta jogalkotó és nem jogalkotói intézkedések eredményt hozhatnak. Akkor, amikor a miniszterekkel a jövedelemkülönbség kérdését megbeszéltük, mind-mind a munka és a magánélet összeegyeztetéséről szóló csomagban lévő rendelkezéseket említette. A pénzekkel kapcsolatban a szociális biztonságért illetékes minisztereknek kiküldtem a levelet, azt mondtam, hogy az uniós pénzeket használják fel arra, hogy fejleszék ki azokat a szolgálatokat, amelyekre szükség van az egyedülálló anyák támogatásához. Itt főleg a szegénység jelenségét kell megemlítenem, rájuk kell összpontosítanunk, segítenünk kell őket abban, hogy túléljenek. Nagyon sajnálom, ha esetleg patetikusan fogalmazok. Ami pedig az isztambuli egyezményt illeti, ez kemény dió. Azt szerettük volna, hogy az Európai Unió lehető legszélesebb körű hatáskörhöz jusson e tekintetben, viszont úgy tűnik, hogy csak a szerződés által biztosított kizárólagos hatáskört kapjuk meg. Nagyon-nagyon komoly problémáink vannak néhány tagállamban. 11 uniós tagállam nem ratifikálta még az egyezményt, és néhány tagállamban azt látjuk, hogy már ideológiai viták alakultak ki ezzel kapcsolatban. Én nem is értem ezt egészségről és életekről van szó, nők és lányok egészségéről, életéről, hogyan lehet ezt ideologizálni. meglepné, ha önöket, ha elmondanám, hogy miket mondanak nekem. Félnek attól, hogy hátsó kiskapukon a harmadik nemet is bevinnénk a szövegbe, vagy a szexuális oktatás próbáljuk meg ráerőltetni az iskolákra, holott ez nincs is benne az anyagban. Tehát három probléma van, van itt nyelvi probléma, néhány nyelvben a ö, nemre, illetve a ö, genderre vonatkozóan nincsen külön ö, szó. A másik dolog, a biológia és a társadalmi nemre vonatkozva. Másodszorban az isztambuli egyezményben van egy olyan pont, amely félreértésre adhat okot. Már tettünk néhány lépést, hogy korrigáljuk ezeket a problémákat. És ott van még a szándékos félreértés az ideológia miatt. És a hagyományos család fogalmának a megvédelme. Én mindig védem a családokat, de az, hogy a hagyományos jelzőt használjuk a család esetében, akkor, amikor a nőket és a gyerekeket megverik egy, egy családon belül, ellenzem. A jogalkotói feladataim végrehajtása után május végén ellátogatok a tagállamokba, és az isztambuli egyezmény mellett szervezett kampányban részt is veszek. Ha önök segíteni tudnak a tagállamoknak, tegyék meg. El is tudom mondani, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek esetében van kételjük. Bulgária, Szlovákia, Lettország, Litvánia és Horvátország. De hazámban is lesznek majd élénk viták, úgyhogy kérem is honfitárs nemet, hogy segítsen majd. Én igazán nem is hittem volna, hogy lesznek majd ilyen vitáink. Én abban reménykedtem, hogy az isztambuli egyezményt mindenki úgy értelmezi, ahogy kellene, hogy egy nagyon hasznos jogszabályról van szó, hatékony eszközről az erőszak elleni küzdelemben. De hát úgy tűnik, hogy még nem ez a helyzet. Jutta asszonynak pedig azt mondom, hogy igen, mi megvizsgáljuk ezeket az eseteket. Nem tudok ezekről, de utána néztetek az illetékes testületeknél. A bizottság feladata többek között az, hogy jogalkotói munkát végezzen, viszont eh, legitim érdekem rákérdezni arra, hogy az irányelvet hogyan alkalmazták, hiszen ez a betartatás része. És megkérdezhetem azt is, hogy vannak-e különleges szabályok, kivételes szabályok a sérülékeny csoportokra, a terhes nők ide tartoznak. Vannak különleges szabályaink a menekültügyi és migrációs jogszabályainkban. Konkrét feltételek kell, hogy teljesüljenek ezen személycsoportok esetében, úgyhogy a felsorolt eseteket megvizsgálom. Ígéretet nem tehetek arra, hogy megváltoztatom az egészet, de oda tudok erre figyelni. Természetesen tragikus esetekről van szó, de precedens értékűek, és példaként fel is tudom ezeket használni, akkor, amikor az országokkal tárgyalok annak érdekében, hogy máshol ez ne forduljon elő. Nők elleni erőszak. A tavalyi év a cselekvés célját szolgálta, ott volt a kampány, a kollokvium, és még mindig 30 projektet finanszírozunk az uniós tagállamokban. Ezek a projektek különböző területekre szólnak, Olaszországban van egy nagyon jó kezdeményezésünk, amely a sportklubokat céloz meg. A Allen például Németországban vannak olyan filmek, amelyek erre a témára összpontosítanak. Sok mindent tettünk a tavalyi évben. Sokan szerették volna azt, hogy legyen ilyen évünk, amelyben az erőszak elleni küzdelem a téma, az intenzív munkánkat folytatnunk kell, mert a szobanforgó jelenséget nem írtottuk ki. Több pénzt és erőfeszítést kell fektetnünk. A gyakorlati dolgok megvalósulásába is nincs elég menedék, ahol az ilyen személyek meghúzódhatnának. Ez pénzkérdés is az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, fejleményeket támogatjuk. Feladatom ez a több éves pénzügyi keret megtervezésében is, hiszen most már a 2021 utáni időszakot tervezzük, ha nem sikerül ezt a szakpolitikát az MFF-be bevinni, akkor az elkövetkező 7 évre vallunk kudarcot. Önök ebben segíthetnek nekem, állok elébe a javaslataiknak, mondják el, hogy hol látnak finanszírozási igényeket. Ott vannak még a soft pénzek is, az igazságügyi program keretében, és a szociális alapokban is sok pénz van az uniós tagállamokban. Ezeket már most is fel lehet használni jó dolgokra, de a következő költségvetési időszakban is lesznek hasznos pénzek a céljaink elérésére. És beruházási pénzekről is szó lehet, különböző otthonok és különböző szociális ellátó intézmények felépítésére. Említette te asszony, hogy a jó betartatás hiányzik, igen, egyetértek. Legyünk gondosabbak. Sodrova asszony, igen. Korábban is említettem már, hogy az Európai Uniónak az a feladata, hogy álljon ki és bátran hirdesse az értékeket. Problem, in my view. And I think on, on this we have to... Lépjünk fel erőteljesen az esély egyenlőségi menetrend kötelező, nem csak a szerződésekben, hanem a társadalmainkban is jelen kell, hogy legyen. Nyilván az említett szendvics együttműködésre van szükség, politikai feladat ez. Ott van a politikai élet, de ott vannak a helyszíni mozgalmak is. A jogörvényesülésért felelős biztosként kételjeim vannak bizonyos esetekben, hogy a zaklatással vádolt személyeket minden esetben joggal vádolták meg. Ott vannak a Madrid utcáin vonuló emberek, Varsói utcákon vonuló emberek. Ők mind-mind rájöttek arra, hogy valamit változtatni kell. Én most nem azt mondom, hogy az embereknek utcára kell vonulniuk, csak a nyílt demokratikus társadalmaknak, ez a szépsége. És ha már a demokratikus társadalmaknál tartunk, nézzük a kampányokat. Talán tudják, hogy eh, a Facebook botrányra most elég sok időt eh, áldozok, hiszen valami történt. Van egy cég, amely eh, begyűjti az adataimat, profilt ad nekem, és besorol az algoritmus alapján valahova. És előfordulhat, hogy a választási, a szavazási preferenciáimat fogja manipulálni. Lehet, hogy a mai témánk szempontjából annyira nem releváns, de higgyék el, mégiscsak nagyon releváns. Ha ez a gyakorlat majd a jövőben előfordulhat, hogy a régi hagyományok védelmezői egyre több helyen nyernek választásokat. Legyünk óvatosak. Akkor, amikor az alapvető értékek védelméről van szó, a szavazáshoz való jog, tehát a szavazati jog, a szabad választás joga, de a társadalmon belül a diszkriminációmentesség és ilyen elvek. Nem adatvédelmi szempontból kell ezt csak megvizsgálni, mert az túl könnyű lenne, és könnyű lenne szankciókat alkalmazni, nem csak erről van szó. Meg fogom nézni, hogy ez mennyire komoly a demokratikus folyamat szempontjából és meg fogom vizsgálni a diszkrimináció kérdését. Mert szükség lesz majd itt arra, hogy tegyünk valamit. Ami pedig a digitális korszakban a nők összekapcsolását illeti, valaki megemlítette, most ígéretet tettem magamnak, hogy megfelelő módon fogok pontszerűen válaszolni. Tehát Sodrova asszony, Adatokkal kell a benchmarkingon dolgozni, bevált gyakorlatok egymásra való megosztásán. Van egy új euróbarométer megkérdezés a nökeni erőszakkal kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos felfogásról, arról, hogy mennyire vagyunk toleránsak. Elég érdekes az összefüggés a társadalom tolerancia és az erőszak megjelenése között. Nem meglepő. A, vannak új adataink a javadalmazási különbségek kapcsolatban is, és a nők vezető pozícióban való jelenlétéről. Köszönöm, hogy megkérdezték, köszönöm, hogy megjegyezte, hol is van ön? azt, hogy az Isztambuli egyezménnyel kapcsolatban további munkára van szükség, hogy ratifikáljuk. Igen, ezt kérem én is. Ha valaki további bepillantást szeretne kapni abba, hogy az ország hogyan közelíti meg a magánélet élet összeegyeztetésnek kérdését, rendben van. Egyetértek azzal, hogy a romanők kétszeresen érintettek. megpróbáltunk uniós pénzekkel is segíteni. Van egy közös program, az Európa Tanács és a Bizottság közös programja a, nők igazság, a roma nők igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséről öt tagállamban hajtják végre. Bulgária, Görögország, Olaszország és Románia. Ezek az országok nagyon sok olyan tagállami program van, amely összpontosít a roma népcsoportokra, főleg a roma nőkre. Hiszem, hogy ezek a projektek hatást hozhatnak nem csak a roma nőkre nézve, hanem a gyerekekkel nézve is. Itt az oktatás a gyerekek esetében a kérdés. A nők szeretnék a gyerekek esetében a jobb jövőt biztosítani. Nagyon sok jó projekt létezik a tagállamokban, ezek segítik a, roma nőket, Bulgáriában is láttam egy nagyon jó projektet. A roma nők egészségügyi szolgálatokhoz történő hozzáféréséről van szó abban, még konkrétabb példákat is felhozhatnék, de most nem fogok az idő miatt, viszont ha érdekeltek, akkor tudok még erről beszélni. Zaborszka asszony, jövedelemkülönbségek, köszönöm, amit a konferenciáról elmondott, igen, szankció nélkül nem történik semmi. Most nézzük a nemek esélyegyenlőségi felülvizsgálatában a szankciók kérdését. Mert nincsenek szankciók. Vajon kellene célzott módosításokat javasolnunk ezen a területen? A cél két dolog bevezetése, szankciók plusz az átláthatóság kötelezettsége. Hiszen az átláthatóságot javasoljuk a vállalatoknak, soft, soft jogszabály, soft törvény volt, nem volt kötelező hatályú. Most vizsgáljuk a helyzetet, és lehet, hogy valami kötelező hatályú is javasolni fogunk, de ezt már a következő bizottság tudja megtenni. Most mi annyit tudunk tenni, hogy a tagállamok esetében az ajánlást fogjuk megerősíteni az esélyegyenlőségi szervek erősítésére. Ha egy országban valaki nőként rájön arra, hogy a férfi kollégáinál kevesebb fizetést kap, de közben nincs pénze bíróságra fordulni, akkor szüksége lenne segítségre, sok tagállamban viszont ilyen, szükség, ilyen segítséget nem vettek igénybe. Az esélyegyenlőségi szerveknek lenne a feladata ezt a támogatást biztosítani. Azt javasolnám, hogy az ilyen esélyegyenlőségi szervek képviselhessék a pereskedés során az ilyen nőket. Ez jó lehet. Az esélyegyenlőségi szervek várják is a magasabb követelményeket, amelyeket az Unió velük szemben megfogalmaz. A jövő héten fogjuk ezt, el, a jövő hónapban fogjuk előterjeszteni az ezzel kapcsolatos javaslatunkat, de említettem, hogy soft law formáját ölti ez egyelőre. Uh, of course this is the matter of segregated jobs, of, of the women and girls missing in the well-paid jobs. A jól fizetett a jól fizetett munkahelyeken nem látunk nőket és lányokat azt látjuk, hogy a digitális területen a nők részvétele 20%, hogyha megnézzük, hogy milyen pozíciókban vannak, akkor alacsonyabb pozíciókat látunk, nem pedig döntéshozatali pozíciókat. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a készség agendát felállította a bizottság, és így valóban újra programozhatja a tanulási preferenciákat a lányok esetében, és így őket az informatika, illetve technológia irányába viheti. Ami pedig a digitális és digitális nyilvános kampányokat illeti, megemlítettem a Facebook botrányt, fontos észben tartani, hogy valami mozdul a társadalomban, és tudnunk kell, hogy ez micsoda. Természetesen nagyon fontos, az, hogy proaktív lépéseket foganatosítsunk, hiszen a digitális iparban nem látunk elég nőt, nem látunk elég nőt a médiában, illetve azok, azokon a pozíciókon sem, ahol a közvélemény formálására hatással vannak az emberek. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sokat teendőnk, fontos a feladatunk, és digitális forradalomra van szükség, aztán ott van a mesterséges intelligencia. Ez mind-mind lehetőség, egy kiaknázandó lehetőség a nők számára, és hogyha nem dolgozunk ezen, akkor még nagyobb szakadék alakul majd ki. Ez egy szörnyűséges kudarc lenne a nők számára, illetve már most is vannak olyanok, akik akik fogyatékkal élnek, és ugye nagyon gyakran a két csoport átfedésben van. Hogyha nem aknázzuk ki a lehetőséget, a mesterséges intelligencia, ez a digitális terület adta lehetőségeket, akkor nagy bajban leszünk. Minden szinten el kell gondolkodnunk. Ami pedig a nők státuszát illeti vidéki területeken, igen, beszéltünk erről, köszönöm az inspirációt, el fogom mondani a paradigmánkat, illetve a nemi egyenlőség politikánkat a régiók bizottságában, illetve oda kell figyelnünk az új költségvetésre, hogy a célkitűzéseink ott is érvényesüljenek. Jelenleg a fizetések egyenlővé tétele ugye nagyon nehéz kérdés a tagállamokban. Kozovszka asszony már beszélt egy-két dologról, igen, részben megemlítette a részmunkaidőt, a statisztikai adatok pontosan ezt mutatják, hogyha a nők kevesebb órán keresztül dolgoznak, akkor ugyanazt a munkát végzik el kevesebb pénzért, és ezen kívül van még valami, ami nagyon érdekes. Egy elemzést készítettem arról, hogy mi a helyzet a fizetésbeli különbségek, illetve a foglalkoztatás között. Minél, minél többet dolgozik az ember, annál nagyobb a szakadék, és ennek hátterében a részmunkaidő áll. Nem minden tagállamra érvényes ez, de bizonyos tagállamban ez a helyzet, és ez bizony nagyon is egészségtelen. Pontosan ezért a munka és a magánélet egyensúlya során nem akartunk nagy hangsúlyt fektetni a részmunkaidőre, hanem inkább a modern munkaformátumokra, és itt megint a mesterséges intelligencia kerül elő, amely nagyon is megváltoztatja majd a lehetőség, lehetőségeinket. Úgy látom, az elnökasszony itt tűkönül mellettem, úgyhogy ezzel le is zárnám a rám szánt órát. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Thank you very much. Thank you. Thank you, Commissioner Jourova, for our cooperation, good cooperation. You, you, you answer to MAPs. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, kiválóan megválaszolta a kérdéseket. Sajnos igen, még van más téma is a napirendünkön, Úgyhogy ezért elbúcsúzunk öntől. Köszönöm szépen a közös munkát, és várjuk a továbbiakat. Tisztelt kollégák, a szülők és gondozók esetében a magánélet és a munka egyensúlya a következő témánk. A véleménytervezetet Kozlovszka asszony fogja bemutatni. E, e, Köszönöm, elnök asszony, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. A következővel kezdeném. Nos, ez a jogszabálycsomag azt célozza, hogy a munka és a magánélet között egyensúly jöjjön létre, és ez egy régi irányelv helyébe lép, amely 2010-ből datálódik, és amelynek tárgya a szülői szabadság. A foglalkoztatásügyi szakbizottság, az életékes szakbizottság, mi véleményt készítünk az ők jelentéséhez. Nos, ebben a véleményben szerintem a két pillér a legfontosabb a bizottság javaslatát illetően, különösen az, hogy az egyensúlyt növeljük a férfiak és a nők között a munkaerőpiacon, ami ezen pilléreket illeti. Itt nagyon fontos a szülői szabadság átruházhatóságának tilalma, valamint a megfelelő bérezés. Hogy a férfiakat is arra ösztönözzük, éljenek ezzel a lehetőséggel. Ez a javaslat tehát egy hosszú távú befektetésként tekintendő, amely javítja a nők helyzetét a munkaerőpiacon, valamint erősíti függetlenségüket. De szerintem ez gazdasági előnyökkel is jár majd. Több lesz a nő a munkaerőpiacon ugyanis. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra a tényre, hogy, ez a, hogy ezzel a javaslattal ugye arról is szó van, hogy az apák jogairól, illetve feladatairól szót ejtsünk a családon belül, tehát a javaslat növelheti a férfiak kötelezettségvállalását a család életbe, azáltal, hogy létrehozza a az apasági szabadságot. Ez kötelező lenne tehát a tagállamokban. Aztán itt vannak az egyéni jogok, négy hónap az apák, négy hónap az anyák számára, anélkül, hogy lehetőség lenne ezen jogok átruházhatóságára. Ezáltal többen érhetnek ezen irányelv előnyeivel. És én szeretném ezt a tényt kiemelni a véleményemben. Aztán itt a módosítókban, persze minden kollégát felszólítok arra, vagy felhívok arra, nyújtson be módosítót. Ezen vélemény azonban nem szabad, hogy túl ambiciózussá váljék. Nem szabad, hogy megismétlődjék az a dráma, amit elszenvedtünk az anyassági szabadsággal kapcsolatos irányelv kapcsán. A tanácson belül ugyanis különböző álláspontok léteznek, a tagállamok másképpen kezelik ezt a kérdést, és azt szeretnénk, hogyha a parlament ezen javaslata a tárgyalások alapját képezhetné. Tehát itt van az a két pillér, a szülés szabadság átruházhatóságának tilalma és egy megfelelő jövedelmezés a szabadság alatt, amely megfelel a táppénzi szintnek. Ez a két fontos dolog, de a kkv illetve a mikrovállalatok érdekeit is figyelembe kell venni. Ezen vállalatok nagy része ugyanis női vezetés alatt áll. Ezeket a fajta vállalatokat védeni óhajtjuk. A véleményemben nem javaslok semmiféle különleges rendelkezést ezen vállalkozások vonatkozásában, de azt sem szeretném, hogy ezeket kizárjuk az irányelv hatája alól. Szeretném azonban felhívni a figyelmet ezen vállalkozások különleges jellegére. Gondoljunk ezen vállalkozásokra is a tagállamokban. Úgy vélem, hogy ezek a legfontosabb pontjai a véleményemnek. Ahogyan mondottam, minden kollégát felhívnék arra, hogy nyújtsanak be módosítókat az irányelvhez. Különösen arra kérném önöket, hogy támogassák a jelentésem irányvonalát. Célunk az egyenlőség elérése a nők és a férfiak között, valamint a nők jobb szereplése a munkaerőpiacon, illetve azon akadályok lebontása, amelyek még fennállnak a munkaerőpiacon a nőkkel szemben. Ezen kívül növelni szeretnénk az apák lehetőségeit a gyermekekkel való foglalkozásra. Ami tehát a gondozói szabadságot illeti, szerintem az Európai Bizottság javaslata helyes, és nem szeretnék ezen változtatni. Elnök, köszönöm, Anyaska. Az elnyékjelentés tevőknek fogok szót adni, jó magam is elnyékjelentés tevője vagyok a témának. Szeretnék Kozlovska asszonynak köszönetet mondani azért a véleménytervezetért. Remek alap ez további munkánkhoz, mivel nagyon fontos, ahogyan Jurova asszony is említette, hogy még ezen ciklus során megszülessék a végleges döntés a magánélet és a szakmai élet egyensúlyáról, illetve az ezzel foglalkozó irányábról Ez ugyanis nagyon fontos eredményt jelentene a közös munkát illetően a bizottság és a tanács bevonásával. Meg kell állapodnunk arról is, hogy a szülői szabadság átruházhatósága tilos. Nagyon fontos, hogy a nő és a férfi egyenlő arányban versen részt ebben a folyamatban. Tehát szerintem ez egy, ha létrejön ez a magállapodás, ez egy nagyon jó dolog lenne. Szeretném felhívni az önök figyelmét a következőre. Vannak olyan családok, amelyek de facto egyszülős családok, ahol csak egyetlen szülő foglalkozik a gyermekekkel. Itt nem feltétlenül külön élő vagy elvált szülőkről van szó, mert hogyha elváltak, akkor mind a két félnek megvannak a szülői kötelezettségei, de vannak olyan családok, ahol csak egyetlen szülő foglalkozik a gyermekekkel, és itt derogációkat kell bevezetnünk. Ami pedig a bérezést illeti, szerintem egy közös álláspontban kell majd megállapodnunk ezt a témát illetően. A szakbizottságunknak tehát azt kellene követelnie, hogy az összes szabadságtípus fizetett legyen. A bizottság, az Európai Bizottság a családi jellegű ö, szabadságokat a támpénznek megfelelően óhatja fizetni, Nekünk kompromisszumra kell jutnunk ezen kérdést illetően, mert ami a betegszabadságot illeti, nagyon különböző a bérezés az egyes tagállamokban. Egyes helyeken 25%, más helyen 100% a fizetéshez képest, és nekünk meg kell állapodnunk valamiben. Lehet ez például 75% vagy 80% a bérnek ez a tápénz. Aztán az értesítés, ugye az értesítési időszak hosszát illetően, hogy az illető személy mennyivel előre jelenti be a szülői szabadság igénylését. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez a fajta értesítési időszak egy fontos dolog a foglalkoztató számára, a munkadó számára, de nagyon jól meg kell gondolnunk, hogy minden kategóriában lehetséges-e ez. Ugye betegségeket nem lehet előre látni, aztán vannak viszmajor esetek, és nagyon sok nehézségbe ütközhet ilyen esetekben az előzetes értesítés. Aztán ugye a munkában eltöltött időtartam követelménye, mint feltétel, hogy valaki élhessen ezekkel a szabadságtípusokkal. Az irányelv szerint egy év lenne ez az időszak, tehát egy évig kell dolgozni egy adott vállalatban, hogy valaki jogot formálhasson erre a fajta szabadságra. Nem világos az, hogy ezt kumulálni lehet-e ezt az időszakot, hogyha valaki több vállalatban dolgozik, hogy ezt az időt össze lehet adni, de ez kicsit bonyolíthatja a dolgokat. Esetlegesen ezt a kumulációt el lehetne érni. Aztán hogyha megnézzük a kis vállalatok vagy mikrovállalatok helyzetét az szabadság kapcsán, én értem, hogy itt bizonyos nehézségeket jelenthet a mikrovállalatok számára, hogy megszervezzék a munkát abban az esetben, hogyha az egyik alkalmazott ilyenfajta szabadságot vesz ki. De azt hiszem, hogy a kis vállalatok képesek lehetnek megszervezni a munkát, ha valaki ilyen szabadságot kér aztán ott van a foglalkoztatónak azon joga, a munka, munkáltatónak azon joga, hogy de sem egy később adja ki a szülői szabadságot. Itt a felelősség korlátozott, hogy kell, hogy legyen. Ez nem függhet az ő jó szándékától, hogy ez a szabadság megadható legyen el, vagy sem. Itt tehát közös álláspontot kell kialakítanunk. Ez az, amit el akartam mondani, és most pedig megadom a szót a többi árnyékjelentéstevőnek. Beszer asszony először. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvalóan szeretnék Kozlovszka asszonynak köszönetet mondani a végzett munkáért. Ez lelkismeretes munka, és helyes irányba mutat. Tehát csak üdvözölhetem ezt a munkát. Aztán technikai szempontból is rendben van ez az anyag. Őszintén szólva itt egy ö, olyan észrevételt tennék, hogy melyik irányelvről is beszélünk itt, milyen célt tűzünk ki magunk elé, mi a kiinduló pontja a Nőjogi Szakbizottságnak ebben az ügyben. Az irányelvben az a célkitűzés szerepel, hogy elérjük az egyensúlyt, az egyenlőséget, de itt arról van szó, hogy megkönnyítsük a munkaerőpiachoz való hozzáférést. És itt van egyfajta következetlenség, egyfajta elvi, politikai, filozófiai jellegű következetlenség. Hogyan lehet hatékonyan kezelni az Európai Parlamenten belül, amely az európai polgárokat képviseli, a megfelelő jogalkotási eszközt, hogyha nincsen egyfajta anyai vagy szülési szabadságra vonatkozó irányelv. Ugye van egy 92-es irányelv, és a bizottság azt mondja, hogy ezt alkalmazni kell, nem kell módosítani. De hát azóta már eltelt 25 év, és a fiam ebben az évben lesz 25 éves. Volt egy irányelvjavaslat egyébként, ami sajnos visszavonásra került, az Európai Bizottság pedig kötelezettséget vállalt, hogy majd benyújt egy megfelelő javaslatot, amely igazodik az európai társadalmak igényeihez. Most nem csak, hogy nem született javaslat, de a bizottság még ráadásul azt is kijelenti, hogy erre nincs is szükség. Tehát ugye itt a hatástanulmányban az szerepel, hogy nincs szükség további jogalkotásra, hanem még a jelenlegi jogszabály alkalmazása is hiányos. Tehát, hogyha ezt a célkitűzést mindenki elfogadja, akkor nagyon fontos, hogy ebben az évben, amikor az összes esélyegyenlőségi mozgalom egyetért abban, hogy itt megindulhat a társadalom átalakítása, és jogalkotási aktust kellene ennek a témának szentelni ugye az apassági szabadság, az anyai szabadság, a gyermek 12 éves életkoráig. Ha ez a szabadság létrejön, csak akkor tudjuk ezt a célt elérni. Hiszen továbbra is anyai szabadságról beszélünk úgy, mintha ez egy beteg szabadság lenne. De nem csupán erről van szó, mert ugye a nőnek helyre kell állítani a szervezetét a szülés után, de azután van még egy következő időszak is. És itt a parlamenten belül arra gondoltunk, hogy a szülői szabadsággal kapcsolatos, a szülési szabadsággal kapcsolatos irányelvet felül kell vizsgálni. A munkaerőpiac nem akarja, hogy akadályok jöjjenek létre a nők anyasága miatt. Ez nem betegszabadság, hiszen ez az örökbefogadás, vagy béranyosság, vagy egyéb formák, az azonos nemű pároknál is létezik, tehát ez egy olyan szabadság, ami fizetett kell, hogy legyen, persze meg kell állapodni, hogy milyen időtartama legyen ennek, de kötelező életet kell, hogy öltsön ez. Ez tehát elvesztegetett alkalomnak tűnik számomra, hogyha ez a jogalkotási eszköz nem ragadja meg annak a lehetőségét, hogy ezt mindenféle vállalatban dolgozó személynek biztosítsuk, hiszen egy dolog az apasági szabadság, egy dolog a szülői szabadság, ugye itt látjuk, hogy különböző értelmezések léteznek az országomban, vagy akár az angol nyelvű értelmezés is eltér ettől. Itt a parlamentben elvesztegetünk egy alkalmat, hogyha nem fogalmazunk meg világos álláspontot. Itt a munkaerőpiac megváltoztatása szükséges, annak érdekében, hogy a bérszakadék megszűnjék. mert nagyon gyakran, amikor anyai szabadság van, akkor még jobban nő ez a szakadék, a nő részmunkaidőre megy, és ugye a nyugdíj alapjában se tud eleget befizetni. Köszönöm még egyszer Kozlovszka asszonynak ezt a véleményt. Szeretném, hogyha a szakbizottságunkban egyfajta közös frontot alakítanánk ki politikai jellegű módosítókkal, még akkor is, hogyha ezek csupán szimbolikus jelleget öltenek. Ernest Most pedig Ernest Untasump lesz kapszót. Köszönöm szépen. Spanyol folytatom. Creo que el, eh, la propuesta de la comisión claramente... Köszönöm szépen. A bizottság javaslata nem olyan lett, mint ahogy szerettük volna, mert messzebbre kellene mennie valós probléma, problémával szembesülünk, az a probléma, hogy nem dolgozunk az anyasági szabadság irányelven, és enélkül elég nehéz előrelépni, a kollégáim is megemlítették. Hát persze mi megtettünk mindent tőlünk telhetőt, hogy uniós szinten előrelépjünk, de a tagállami helyzet más, és előfordulhat, hogy a végén nem lesz az egészből semmi. Érdemes lenne kivárni a tanácsban a vitát, hiszen valami fontosat biztosítanánk. Az európai szociális jogok pillére végül is egy lépés előre, de csak egy lépés előre. De talán felhasználhatnánk, hogy tovább lépjünk. A kérdés az, hogy mennyire szeretnénk ambiciózusak lenni, ha azt nézzük, hogy a tanácsban hogy zajlanak a tárgyalások. A szülői szabadságról szóló irányelvvel kapcsolatban tagállamok közül néhányan három hónap helyett kettőt szeretnének, szeretnének a betegszabadság alatti fizetés kérdése is probléma, néhányan az átvitel is probléma, a hordozhatóság is probléma. Az esetleges tárgyalásokba úgy kell belebocsátkoznunk, hogy nekünk erőteljes véleményünk van és álláspontunk. Az egyik fő célja a javaslatnak az, hogy a férfiak közül sokan eleget tesz, hogy ha minél többen eleget tesznek, a, és minél többen veszik ki a részüket a gyerek születése után a teendőkből, annál jobb parlamentnek erőteljes álláspontot kell kialakítania. Azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság javasolt, ha csak annyit mondunk, hogy ez a betegszabadság alapján, betegszabadság idején fizetendő pénz, sick pay, akkor majd a tagállamokra bízzuk az összeg meghatározását, Spanyolországban a fizetés 80%-át kapják ilyenkor az emberek, máshol ez alacsonyabb. Talán százalékokat is meg kellene határozni. Vagy mondjuk ki azt, hogy a betesz szabadság alatt a teljes fizetés meg, illeti az adott személy, hiszen minél magasabb a fizetés, annál valószínűbb, hogy a férfi is igénybe veszi a szülői szabadságot. A gond az, hogy a, az anyasági irányelvben a sziklív szerepelt. Ha csak az egyik irányelvben dolgozunk, mert a másikon nem dolgozhatunk, az gondot jelent, hiszen az egyik irányelv tekintetében előre haladnak a munkák, és az anyasági szabadságokról szóló anyag esetében pedig nagyon lemaradnak. A bizottságnak azt mondom, hogy lehet, hogy ebbe a munkába kellene belevágniuk, ahelyett, hogy kívánnak a triológust. Itt annyiban is hagyom, tudom, hogy elég sokat beszélek de meg kell próbálnunk előrevinni ezt. Tudom, hogy a tanácson belül nehéz megegyezni, de a parlamentnek erőteljes állásponttal, a bizottság véleményénél ambiciózusabb állásponttal kell belemenni a tárgyalásokba. Ez egy ambiciózus csomag lehet. Most Kunyeva asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani eh, Kozlovska kolléganőnek az által elvégzett munkáért. Mielőtt elmondanám, hogy mit gondolok a módosítókról, elmondanám, hogy egyetértek mindazzal, amit Beszerász asszony a kockázatok tekintetében, a politikai kockázatok tekintetében megemlített. Én is hasonló irányú megjegyzéseket tettem a múltban. Az nem lehet, hogy hogy minden egyes alkalommal, amikor felhozzuk ezt a témát, vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy ne legyenek ambiciózusabbak. mi nem azért vagyunk itt, hogy azt mondjuk, amit a tanács szeretne hallani, mi azért vagyunk itt, hogy az állampolgárok a hangokat hallassák. Szeretnénk végrehajtatni ezeket a változásokat félelem nélkül. Nagyon sok módosítással egyetértek az előadói módosításokból, egyetértek ezek szellemiségével, Például az egyes módosításban az előadó a gyermekordozás tekintetében jó minőségű infrastruktúráról beszél. Ott van a 13-as módosító, az előadó joggal mondja azt, hogy az apasági szabadsághoz való jogot ki kell bővíteni az olyan apákra is, akik a gyermeküket örökbe fogadták. Egyetértek a 27-es módosítással is, egy visszaélés ellenes záradékkal kapcsolatban. Minimum követelményekről van szó, ezekre az Európai Unióban szükség is van. Erre vonatkozóan van egy záradékunk, ami az előadó módosításait illeti, van egy sor olyan probléma, amely elgondolkodtatott engem, és amelyek aggasztanak is. A, gy- a gondozói infrastruktúra jobb minőségét támogatom, de csak akkor, ha ezzel nem azt érjük el, hogy még többet dolgozzanak a szülők. Meghallgattam a Business Europe és a munkaadók véleményét. Én biztos vagyok abban, hogy ők ezt így fogják értelmezni. Ők ezt mondták, ha egy szülő gyermekét egy olyan oktatási intézményben hagyja, ahol sokáig maradhat a gyerek, akkor a munkadó is mondhatja azt, hogy kérhet egy-két óra túlórát is az adott személytől. Nem lehet rugalmasabb vagy hosszabb a munkaidő, amiatt, hogy jó minőségűek a gyermekgondozási intézmények, hiszen ez károsan érintené a munkavállaló életminőségét. Vannak további módosítások, például a kert 2022-es a munkavállalás minimum időtartamáról, mennyi ideig kellett, hogy alkalmazásban legyen ahhoz, hogy az ilyen járulékok megillessék. Továbbá másik módosítás a felmondási vagy tájékoztatási idő e fajta idő, amin belül, határidőn belül, észszerű határidőn belül tájékoztatni kell a munkaadót, hogy igénybe veszik ezt a lehetőséget. Kérdezem az előadótól, hogy miért korlátozza ezt a legalább egy éve dolgozókra. Szeretném tudni, hogy miért szeretné ezt. már így is eléggé dereguláltuk az ilyen kapcsolatokat. 24-es módosító. Az alapvető gondolatot támogatom, csak a megszövegezést nem, hiszen ez aláknázza a kollektív szerződések hasznosságát, ezek segíthetnek az irányelv céljainak az elérésében szeretnénk, hogy homogén módon az unión belül mindenhol ugyanúgy hajtsák végre a szabályokat. Igen, hozzájárulhat ez a magánélet és szakmai élet közötti egyensúlyhoz, és a nemek egyenlőségéhez is a munkahelyeken. Én most a görög tapasztalatról beszélek, Görögországban van a választókerületem. További részletekben nem megyek bele, hogy a kollégáim is beszélhessenek, de eltérőek a vélemények a ö, módosítható munkaidőről, arról, hogy milyen típusú szabadságok vannak a gyermek életkora tekintetében is. Reménykedem azonban, hogy sikerül majd egy megfelelő megoldást találnunk, és lesz egy erőteljes mandátumunk is. Strinski úrnak adok szó, de kérem ne feledjék, hogy a koordinátori ülés előtt még van egy napirendi pontunk. Én egyetértek azzal, hogy nagyon fontos téma ez. Tehát tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok hosszan szólni csak egyszerűen szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, számos módosítónkat támogatta, egyesek, amelyek a mikro, közép és kisvállalatokkal foglalkoznak, ugyanis ezen irányelv révén nekik sokkal nagyobb rugalmasságra lesz szükségük, és itt nem csupán költségekről van szó. Van itt egy egyetlen nem a jelentéstevő és másokkal is, és ez pedig az e- a szülői szabadságra vonatkozó jogok átruházhatóságát illeti. A férfiak arra ösztönzés, hogy vegyék ki a szabadságot, persze, hogy legyen joguk erre, igen, erre is igen mondok, de az átrát, átruházhatóság tilalma, ugye ez egy olyan dolog, ami szerint véleményem szerint, ugye itt a pár döntéséről van szó, és itt szinte kötelezővé tesszük az apasági szabadság kivételét, mert az irányában az szerepel, hogy legalább négy hónap kell, hogy ez legyen. És négy hónapnál kevesebb, az nem lehet átruházható. Tehát ez a jog, ez kötelező lesz, és ez egy olyan dolog, amivel én nem értek egyet. Mindenkivel együttműködöm majd, hogy előre tudjuk vinni a dolgokat. Köszönöm very much. And now Ms. Zaborska, one minute, please. Uh, uh, thank you, uh, Madam Chair. Veľmi krátko. Zaborska asszony. Igen, köszönöm szépen. Tému. Pani komisárka pred chvíľočkou povedala. Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Biztos asszony néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy a korábbi irányelv, amelyet a tanács nem hagyott jóvá, az, azt majd felváltja az általunk most tárgyalt irányelv. De ez nem így van, hiszen a korábbi irányelv címében a különböző intézkedéseknél a terhes nők támogatásáról beszélnek, és itt a támogatások között a szoptatás témában jelent meg egy probléma, a nők egészségét mindenképpen meg kell említenünk. A nőnek időt kell adni arra, hogy a szülés után kipihenje magát. Nagyon örülnék, ha a bizottság visszatérne a zanyasági irányelvre, a korábbi irányelv, amely 20 éve van hatályban, nem beszél az anyasági szabadságról, nem beszél a e- nők egészségéről, nem beszél az anyasági szabadság időtartamáról sem. Jó lenne ezt megújítani, arra kell összpontosítania, ami a címében is szerepel. Köszönöm szépen, bizottság kapszott egy percben. Uh, I'm sorry, yes. is anybody from the commission? Ah. Van itt valaki a bizottság részéről? Igen. Yes, yes, yes. Nagyon kevés időnk van. Igen, nagyon röviden. A bizottság nevében szeretném elmondani, hogy a jelentés tervezetet üdvözöljük. Egy nagyon jól átgondolt jelentés, amelyben az előadó kiemeli a javaslat céljait és a kulcspontjait is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az előadó meghallgatja az aggályokat, azt, hogy a KKV-kra és a mikrovállalatokra a javaslat milyen hatással lesz. Röviden jelezném, hogy ezekkel kapcsolatban bizottság hatástalománya azt mutatta, hogy a javaslat nem aránytalan, de azért értjük, amit az előadó itt szeretne hangsúlyozni. A KKV-kat figyelme kell venni alapvető technikai megjegyzésünk lenne még néhány, ezeket majd az előadóval megbeszéljük. Thank you very much. And now I uh, would like to give the... Köszönöm szépen. Kozowska adom vissza a szót. Nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok minden kollégának a hozzájárulásukért és azon hajlandóságukért, hogy együtt működjenek abban, hogy együtt kidolgozzuk ezt a véleményt. Én, amennyiben ez lehetséges, megpróbálom majd közelíteni az álláspontokat, ami a kérdéseket, kétségeket illeti, amikről itt a kollégák szóltak. Talán Zaborszka asszonyal kezdeném, aki kétségének adott hangot, azt illetően, hogy hogyan kapcsolódik ez az irányelv az anyassági szabadságról szólóhoz. Igen, ez az irányelv nem váltja fel az anyassági szabadságról szóló irányelvet, ez egy új irányelv. Az anyassági szabadságról szóló irányelv, ez marad változatlan, ehhez nem nyúlunk hozzá, ezt a korábbi ciklusban nem lehetett módosítani. Módosítani kellett volna, de ezt nem ebben a dokumentumban tesszük meg. Ez az irányelv, amiről itt szólunk, ez egy másik 2010-es irányelv helyébe lép. Ott európai sztenderdekről esett szó a szülői szabadság vonatkozásában. Ismétlem, az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelvhez nem nyúlunk, azzal majd máskor később kell foglalkoznunk. Aztán elhangzottak itt olyan vélemények, melyek szerint a szülésszabadságra vonatkozó irányelv, illetve az apassági szabadságra vonatkozó irányelv, ezek össze kellene, hogy kapcsolódjanak. Én ezt a megközelítést nem támogatom, ez két teljesen eltérő dokumentum. Szerintem különböző módon kell előre haladni a két útvonalon. Szerintem meg kellene próbálni győzelmet elérni az Európai Bizottsággal és az Európai Tanácssal folytatott tárgyalások során. Én megpróbálom lezárni majd ezt a projektet, ezt a javaslatot. Hogy legyen egy olyan dolog, ami elkészül, ami végleges formát ölt, hogy megmutathassuk a polgároknak, mit is értünk el. Ebben az irányelben minimál szintekről esik szó a tagállamokban. Amikor az átruházhatóság tilalmáról beszélünk, akkor itt az irányelvben javasolt időszakokról esik szó, hogyha egy tagállamban fennáll annak a lehetősége, hogy hosszabb szabadság legyen, nem négy hónap, hanem ettől hosszabb időt tartam, akkor ez a tagállam dönthet arról, hogy mit is tesz ez ügyben, hogy átruházható legyen-e ez az időtartam, vagy sem. Itt minimumokról van szó. Nem mindenki ért egyet a négy hónapos időszakkal, egyesek rövidebb időszakot tartanának kívánatosnak, de ez az a javaslat, amiről vitázunk. Általánosságban e elmondanám, hogy ami azon elképzeléseket illeti, hogy kötelező szülői szabadság legyen, én ezt ellenzem, ezt a javaslatot. Az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörök kell arra, hogy ezt a kötelezettséget a tagállamokra kényszerítse. Még egyszer köszönöm a kollégáknak. Uh, uh, uh, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje április 11-e. A módosítókat májúval, májusban vizsgáljuk meg, illetve május 20-án fogunk szavazni a bizottságban. Köszönöm szépen, és most térjünk át az utolsó napi rendi pontra. Az pedig a magyarországi helyzet, illetve a véleménytervezet megvitatása. Maria Neucsel a jelentéstevő, úgy látom, Mártaszen úr helyettesíti, úgyhogy meg is adom neki a szót. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, comme... Köszönöm, elnök asszony, igen, nagy asszony kimentette magát, és azt kérte, hogy olvassam fel a feljegyzését, ezt szívesen meg is teszem, ezért ne csodálkozzanak, hogyha az ő nevében nőként szólok. A Nőjogi Szakbizottság véleményét illetően a jelenlegi magyarországi helyzetről. Néhány héttel ezelőtt Magyarországon járhattam a szakbizottság más tagjaival együtt. Nagyon intenzív napok, napok voltak, számos találkozóval, sokféle szervezettel találkoztunk, jogi szervezetekkel, a kormányképviselőivel és másokkal. Tudatában vagyok, hogy ez nem teszi lehetővé egy kimerítő képet alkossunk az összes problémáról. Ennek ellenére különösen szeretném kiemelni a következő pontokat, amelyek nyugtalanítanak, és amelyekkel foglalkoznunk kell a véleményünkben. Elsőként jelenleg egy nagy arányú újraértelmezés és szükítés zajlik az esélyegyenlőségi politikák, az anyassági és családi politikák vonatkozásában. Nem hagyják végre az esélyegyenlőségi stratégiát. Aztán a harmadik országokból finanszírozást kapó szervezetek esetében, akár európai országokból kap, pénzt kapó szervezetekről is van szó. Ezek tevékenységét szűkítik a jogszabályok, az akadémiai és tudományos a szintén fenyegetés szenved, de ezt nagyon nyugtalanul kell szemlélnünk. A harmadik dolog, a nők önrendelkezési jogai elleni támadások a szexuális és reproduktív jogokat illetően egyértelműek, az abortuszhoz való hozzáférés egyre nehezebb, a szülés nem felel meg a terhes nők igényeinek, és állandó megkülönböztetést tapasztalunk a roma nőkkel szemben, de nem kizárólag velük szemben az egészségügy területén. Ez csupán néhány pont, amelyet fontosnak tartok itt a véleményben, várom a kommentárjaikat és módosítóikat. Április 11 a határideje Ezekben nyújtásának, és alig várom, hogy együtt dolgozhassunk. Aláírás Marian Neuscher. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márten úr. És most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg az út Záborszka asszony. Egy percben, hogyha lehet. I, I need to, uh, to inform you that... Tájékoztatni kívánok mindenkit, hogy a magyar média felvételt készít az ülésünk ezen részéről, és azt kérdezik a tisztelt képviselőktől, hogy van-e ellenvetésük a felvétel készítése ellen. Nem, rendben van, Závoszkasszony, tessék. Egy szeretnék rövidebben szólni, attól tartok, hogy ez a, az indítvány az Európai Parlament ambícióit nem váltja be. Az én és néppárti kollégáim ambíciói kapcsán mi módosítókat akarunk benyújtani, hogy kiegyensúlyozottabb szöveget kapjunk, amit a polgárok is el tudnak fogadni. Mi segíteni akarunk, nem elítélni. Meg vagyok győződve arról, hogy az esélyegyenlőségi politikák nem állnak ellentmondásban a családpolitikákkal. Itt nem vagy-vagy a kérdés. Mi azt akarjuk elérni, hogy az állampolitikáival a családok igényeire, azaz a férfiak és nők igényeire reagál. Tehát egyének igényeiről van szó. Ezen kívül az Európai Parlamentnek kötelessége a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos a lobby tevékenységet kifejtő tevékenys szervezeteket átláthatóvá tenni, nem ítélhetjük el, hogyha egy tagállam is így akar eljárni. Itt az a kérdés, hogy hogyan zajlik ez parlamentünk megnevezi a lobby szervezeteket. Ezeket nem nevezi persze külföldi ügynököknek, és ezt a tagállamok se tehetik. Az átláthatóság egészséges és szükséges. Sokan önök közül ismernek, tudják, hogy nem tudom támogatni, hogyha a parlament ajánlásokat fogalmaz meg az abortusz szabályozásáról a tagállamok irányában. Ez nem a mi hatáskörünk. Az Európai Bizottság a több ízben ezt belátta. Itt a szexuális rek, reprodukcióval és hasonlóval kapcsolatos ajánlások ezért nem helyén valóak. Aztán itt van a 9-es és 10-es pont. Ezek a szakbizottságunk hatáskörébe tart tartoznak, hogyha a liberbeli szakbizottságok úgy érzik, hogy ezek az ajánlások szükségesek, vagy pontok szükségesek, ez az ő dönt jelentésük lesz. Mi a nők és férfiak esélyegyenlőségével kell, hogy foglalkozunk. Köszönöm. Now, uh, Köszönöm szépen. Igmes Nyeszka asszony következik. Szanowni Państwo, ja... Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Én árnyékjelentéstevő vagyok, az ECR frakció részéről, és szeretném elmondani, hogy nem támogattam az Európai Parlament kezdeményezését a tekintetben, hogy kidolgozzuk ezt a jelentést, illetve véleményeket a magyarországi helyzettel kapcsolatosan. Az Európai Unió nem mindig ért egyet a tagállamok politikájával, azonban szerintem az Európai Uniónak nincs mandátuma arra, hogy szociális változásokat kényszerítsen a tagállamokra. Csupán a szerződések keretei között kell cselekednünk, nem kényszeríthetünk döntéseket másokra. A tagállamok szociális politikáikat saját hagyományaik és igényeik szerint alakítják. Itt van tehát ez az erős sokféleségi elem, ez pontosan az Európai Unió erősségét jelenti. Az Európai Unió működésének hatékonysága attól függ, hogy vajon tiszteletben tartjuk-e egy adott társadalom értékeit egy adott tagállamban. Az Európai Unió beavatkozása nyugtalanságot szül. Az Európai Unió érdeke éppen az, hogy ne avatkozzunk be, csak akkor, ha ez szükséges. Tehát a szubszidiaritás alapján kell cselekednünk, ami a véleménytervezetet illeti. Ez nagyon rövid szöveg, ez ugye egy technikai követelmény nyilván. A módosítóknak köszönhetően szerencsére kifejezhetjük a véleményünket. Nem kell annak a lehetőségét keresni, hogy kritikával éljünk, ha erre valóban nincs szükség. Szerintem itt Magyarországot kritikával próbálja illetni az anyag, Magyarország döntéseit illetően. Noha az országnak nagyon liberális döntései vannak, a statisztikák szerint a nők helyzete Magyarországon nem ad okot aggodalomra, más tagállamok helyzetéhez képest. A magyar kormánynak persze még dolgoznia kell bizonyos döntéseken. Itt van például a nők részvétele az igazgató tanácsokban, a felső szintű vezetésköreiben, vagy itt van például a nyugdíjszakadék, vagy akár a nők elleni erőszak esetei. A statisztikák szerint más tagállamokban súlyosabb problémák állnak fenn. És aztán a javaslat első pontját illetően már ami a magánélet és szakmai élet egyensúlyát illeti a szülők esetében. Itt arról van szó, hogy Magyarországon fogadják be, ültessék át ezt a javaslatot, de hát az erre vonatkozó munkák még zajlanak, az irányelvet még nem módosították. Magyarország a szociális politikája nagyon kedvező ennek az egyensúlynak az eléréséhez. El kell fogadnunk ezeket a megoldásokat a magyar modellen belül. 2017 óta az abortuszok száma 23%-kal csökkent a 2010-es szintet illetően. Ez a család támogató felépéseknek köszönhető. Magyarországon hosszú az anyai szabadság, és ez más típusú szabadságokhoz is kapcsolódik. Aztán a betegbiztosítók is támogatják a családokat, és különböző adóügyi jogszabályok is léteznek. Ebben a dokumentumban szerepel egy felhívás az isztambuli egyezmény ratifikálására vonatkozóan. Véleményem szerint mindazok, akik a baloldal eszmét osztják, azok ezt a dokumentumot úgy akarják kezelni, mintha egy Bibliáról lenne szó. Szerintem a közösségi jogszabály célja nem az, hogy a tagállamokra különböző döntéseket kényszerítsünk. A parlamentben gyakran beszéltünk erről a problémáról. Köszönöm. Sí, voy a ser muy breve. Eh, la izquierda europea no pretende... Szapez asszony, nagyon röviden. Az európai baloldal nem azt mondja, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik a nők elleni erőszakkal fölvesszük a harcot. Szerintem nagyon is jót tennénk, a nőknek, hogyha elfogadnánk, hogy mindenki, nők, férfiak, különböző intézmények, különböző szintek, mind-mind össze kell, hogy fogjanak, és harcolniuk kell a nők elleni erőszak ellen. Ez létfontosságú. Itt pedig a különböző hatáskörök kérdése merült föl, illetve az, hogy mit tehet az EU, és mi az, amit nem tehet meg. Itt különböző álláspontok érvényesülnek, de szerintem senki nem rendelkezik a totális igazsággal. Azt, mond, azt hallottuk, hogy beszélhetünk családpolitikáról, de ne beszéljünk női jogokról. Nos, azt hiszem, hogy az, a nemek közötti egyenlőség alapvető érték az Európai Unióban amennyiben a női szabadság érték, akkor az Európai Uniós intézményeknek meg kell győződniük arról, hogy az Európai Unióban minden egyes nő élvezheti ezt a szabadságot, és ezen jogát megvédik, érvényesítik. Erre vonatkozó egyik szabadságjog, hogy döntést hozzon az ember arról, hogy anyává kíván-e válni, avagy nem, illetve fogamzásgátot akar-e alkalmazni, illetve nem. Eh, eh, eh, oui, je voulais pas intervenir parce que c'est... Köszönöm szépen, tessék. mi? Ah, yes. Il y a un problème? Non? Matan úr, én most akkor beszélhetek? C'était Marianne Oshel. Marian Neuchel volt tagja ennek a Magyarországra látogató delegációnak. Itt nem tudom, hogy Orbán mellett emelünk el szót. Nem erről van szó, hanem arról, amit Maria Neufel leírt a nyilatkozatában, hogy ez helyese vagy sem, és én nekem ebben nincs kétségem. Ugye nem egyedül volt, számos civil társadalmi szervezettel találkozott, akik a nők jogaiért harcolnak, tehát ez nem, egy, nem az ő találmánya, amit szerepel, nem, ő kapcsolatba lépett, különböző szervezetekkel, felkeresett személyiségeket, politikai politikusokat, NGO-kat, szervezeteket, nőjogi szervezeteket. Tehát a kérdések, amikre válaszolni kell, azok itt szerepelnek. Hogyha Magyarország aztán úgy érzi, hogy az értékeikben nem kell az EU-nak beavatkozni, akkor arra hívom fel Magyarországot, hogy olvassa el a szerződéseket és a kritériumokat, amin az Európai Unió nyugszik. Köszönöm szépen, Beszere asszony, de csak két percben kérem szépen. Igen, Önben, rövidre fogom. Linár kollégám nevében szeretnék nyilatkozni, ő még nem érkezett meg. A nevében hivatkoznék a budapesti kiküldetéssel kapcsolatos következtetésekről. Civil szervezetekkel, NGO-kkal találkoztak, a kiküldetés résztvevői, és ezek a civil szervezetek elmondták, hogy a nők támadások áldoz... tárgyaivá váltak. Női életekről van szó, éppen ezért az ilyen jelentéseket komolyan kell venni. Lesznek majd módosító indítványaink is. Kérdés az, hogy Magyarország a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos felmérésben miért kapott olyan rossz besorolást. Miért van egyre kevesebb nő politikai vezető szerepben és magas szintű beosztásban a vállalatokban? Mi a helyzet a nőkkel a kutatóintézményekben? És mi a helyzet a nőkkel a médiában? a magyar kormány sajátságosan értelmezi az isztambuli egyezményt. Potrányos a helyzet. Magyarország egész egyszerűen nem ismeri el az Európai Unió szabályait. Magyarország az Európai Unió tagja, és tiszteletben kell tartania az Európai Uniós elveket, és értékeket. Andrea Bitter itt van velünk a CEU részéről. A kulturális értékek díját kapta ő meg. A FAM delegáció vele is találkozott Budapesten, és mindenképpen meg kell hallgatnunk Pető professzor asszonyról van szó. Köszönöm szépen. I wasn't on the mission. Julie Ward. Én nem, én nem voltam részes ennek a missziónak, azonban más kiküldetésekben voltam már. Münchenben megvizsgáltuk, hogy a menekülteket hogyan fogadja a Németország, illetve Malawiban is közösen misszión vettem részt a jelentéstevővel, és megvizsgáltuk, hogy mi a helyzet a nők jogaival itt. Ugye egy külön kulturális hagyományra van szó. Úgyhogy semmilyen aggályom nincsen arra vonatkozóan, hogy Maria jelentése bárhogyan is félreértelmezné, vagy nem megfelelően jelenítené meg a helyzetet. És még egy szóra visszatérnek. Azt, mond, azt hallottuk, hogy az Európai Unió ne szóljon bele egy ország dolgaiba. Itt nem arról van szó, hogy belekavarunk a dolgokba, hanem arról, hogy a legjobb gyakorlatot megosztjuk egymással, az asztalon, asztalt körbeüljük, beszélünk egymással, tanulunk egymástól, és megértjük, hogy a 21. században milyen óriási kihívások előtt állunk Európában, illetve annak határain túl. És hogyha ezután nem értünk egyet alapvető elvekben, amelyekre már egyszer rábólítottunk, hiszen ezek benne vannak a szerződésben, tulajdonképpen nem lehet mazsolázni az Európai Unióból, hiszen ez történt az Egyesült Királyságban. Van, amit akarunk, de van, amit nem. Ebből egy kicsit kérünk, igen, például szeretnénk pénzt a közutak fejlesztésére, de más területen viszont ne szóljon bele az Európai Unió. Nos nem, itt uh, az emberek szolgálatában levő értékek uniójáról van szó. Szóval meg kell nézni azt, hogy a fiatalok mit akarnak. Meg kell vizsgálnunk a nők jogait, illetve nemek közötti egyenlőséget. Észben kell tartani azokat a fiatal hő, hölgyeket, akik tömött sorokban követelik a jogaik érvényesítését. Szerintem itt járunk most Európában, ez pedig harc, csata a progresszív értékekért itt a 21. században. És nagyon is tartok attól, hogyha nem figyelünk oda a szexuális egészség, illetve a reproduktív jogokra, akkor a nők életüket vesztik. Ezt láttuk Malawiban, amikor nincs hozzáférés a biztonságos abortuszhoz, amikor nem értik, hogy milyen, mi, miről is szól a családtervezés, akkor a nők életüket vesztik, illetve a gyermekek életüket vesztik. Én nem, akar, nem akarok ezért a halálért felelős lenni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig szeretném tájékoztatni önöket, hogy április 10-e, 11 óra módosítók benyújtásának határideje, 13-án vagy 14-én fogunk szavazni a FEM bizottságban májusban erről a témáról. Köszönöm szépen, és mivel nincs további napi rendi pontunk, ezért szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünkre április 12-én kerül sor reggel 9 órakor. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és pár perc múlva a koordinátorok ülésére kerül sor zárt ajtók mögött. Köszönöm. Okay, okay.